vote. Good morning. Kedves kollégák, jó reggelt kívánok mindkét szakbizottság részéről. Most az INTA társelnökével, Bernángéval együtt szeretném üdvözölni itt az INTA és a FEM bizottság tagjait. Egy közös eh, szavazás lesz mégpedig a nemek közötti egyenlőség az uniós kereskedelmi egyezményekben címmel, most pedig a társadalmaknak adom meg a szót. Tehát, kedves kollégák, mindenkit köszöntök. Nagyon hosszú és nagyon eredményes, közös gyakorlat volt ez a két szakbizottság között, és nagyon jó, az együttműködés szellemében zajlott tehát egy jelentés készült több mint 300 módosító indítványjal, és 43 kompromisszumos indítványjal, amelyről ma fogunk szavazni. Rendben, kedves kollégák, akkor rögtön az elején Szeretném, eh, hogyha elfogadnánk a napi rendünket, hogyha nincsen változás ezzel kapcsolatban, akkor ezt elfogadottnak tekintjük. A második napi rendi pontunk pedig a november 22-i ülés jegyzőkönyvének elfogadása. Nincsen észrevétel, akkor akkor hagyottnak tekintjük a jegyzőkönyvet, most pedig akkor megkezdjük a szavazást. Mindenkinél itt van a szavazókártya, készen állnak? gender equality tehát a nemek között egyenlőség az uniós kereskedelmi egyezményekben két társ jelentéstevő, Lenora Florenza és Malin Björk volt a jelentéstevő, most pedig megkezdjük a szavazást. 18-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodás jóváhagyva. 19 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 20-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 155 mellette, ellene, tartózkodás, ezt ellenőriznünk kell, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom, és elfogadtuk. Parancsoljon! Elnézést, nem hoztam el a szavazókártyámat, akkor készfenntartással szavaznék. Rendben, ezt megteheti Maria, de nem a népszerinti szavazásnál. Esetleg kérje meg a kollégáját, hogy hozza el. 21-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 22 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 180 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 23 kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 190-es mellette ellene tartózkodás. Szerintem elfogadtuk, de inkább ellenőrizzük, a szavazást megnyitom. Most pedig lezárom. és elfogadtuk. Maria is támogatja, ugye? Maria támogatja, mondja az elnök asszony újra. Csak elfelejtette a szavazókártyáját elhozni. Rendben van. Tehát akkor újra kezdjük. Még egyszer szavazunk. A 190-esről szavazást megnyitom. Lezárom. Lezárom a szavazást. Yes? Yeah. Okay, it will be the last time and we will... Ez volt az utolsó, még egyszer szarvazunk, a 190-es módosításról. Kedves kollégák, a szavazást megnyitom. Kezdjük! Everybody voted. Ki szavazott? The vote is closed. Akkor lezárom a szavazást. Elutasítottuk. es mellette ki van. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 24-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 25-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 199-es módosító, kiegészítésként a 25-öshöz mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 26-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 203-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 20 ellenőrizzük, mondja az elnök asszony. A 203-asról szavazunk, a szavazást megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 28-as kompromisszum mellette, ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. 27-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 217-es mellette Two hundred seventeen. Two thousand. Sorry. sorry. Two hundred. 217-es mellette ellene. Tartózkodás, ezt ellenőriznünk kell. A szavazást megnyitom. Majd lezárom. Elutasítottok. 218 mellette, ellene. Tartózkodás, elutasítottuk. Ellenőrizzük a 218-ast. A szavazást megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 219 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 29-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 232 mellette, mellette tehát, ellene tartózkodás elutasítottuk. 233, 35 mondja az elnök asszony két részben. Nem, elnézést kér az elnök asszony, elnézést. 233 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 234 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Akkor ellenőrizzük a 234-est, a szavazást megnyitom. Lezárom, és elutasítottuk. 235 két részben első rész mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. Második rész mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 236 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 237 mellette. Ellene. Tartózkodás ellenőrizzük. A 237-esről szavazunk, a szavazást megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 30-as kompromisszum jön mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 31-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 245 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a 245-öst, a szavazást megnyitom. Most pedig lezárom. Elutasítottuk. 246 mellette Tehát a 245-ről újra szavazunk, a szavazást megnyitom a 245-ről. A 245-ről szavazunk. Lezárom. Elutasítottuk. Kollégák, folytassuk a szavazást, folytassuk. 246 mellette, ellene. Tartózkodás elutasítva. 32-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettőtvenhét, két részben első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellene, tartózkodás Kérem, ezt ellenőrizzük, a szavazást megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 33-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 34-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 35-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 271-es jön, 271 mellette, ellene, tartózkodás, ezt ellenőrizzük, a szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 272 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Ellenőrizzük, rendben ellenőrizzük. A 272-ről szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Most a 277-es jön mellette. Nem, ez okafogyottá vált. 282 jön, mondja az elnök asszony. 282 mellette. Mellette ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 36-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 37-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 38 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 305-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 309 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 39-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 182-es, mondja az elnök asszony, 182 mellette, ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizzük, a szavazást megnyitom. And now the vote is closed. Lezárom. Elutasítottuk. 40-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 160-as jön, 160-as két részben, három részben, Ez. Tehát a 160-as első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtok, második rész mellette ellene tartózkodás elfogadtok, harmadik rész mellette ellene tartózkodás elfogadtok. Háromszáztizennyolc mellette ellene tartózkodás. Kérem, ezt ellenőrizzük, a szavazást megnyitom. And now the vote is closed. Lezárom. Elfogadtuk. 40. 41-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 331-es mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 334-es mellette ellene tartózkodás. Ezt ellenőriznünk kell, a szavazást megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 42-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 43-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Egyes módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 22 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, a kettes mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, illetve ez fogyottá vált, mondja az elnök asszony. In favor. Hármas, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Négyes, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 5 és 6 együtt szavazunk rólunk, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 7 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 8 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást lezárom. Elfogadtuk. 9-es mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Tízes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 11-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 12-es mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, megnyitom erről a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 13-as mellette, ellene,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 20-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 21-es mellette, elle, mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. Ellenőrizzük rendben, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. És most lezárom. Elutasítottuk. Egyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 37 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 39-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 40 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 43-as mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. És most lezárom. Elutasítottuk. 44 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 45 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőriznünk kell, megnyitom a szavazást. Lezárom. Parancsoljon! Elutasítottuk. Hatos kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 54-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Rendben, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, és lezárom. Elfogadtuk. 56-os mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. elutasítottuk. 57-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ellenőrizzük, rendben, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. És most lezárom. Elfogadtuk. 59-es mellette, ellene, tartózkodás, Kérem, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 61-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. És lezárom. elfogadtuk. 62-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 63-as mellette ellene tartózkodás. Azt hiszem elutasítottuk, de inkább ellenőrizzük, úgyhogy megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Hetes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 71-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 74-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 75-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 77-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 8-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 86-os mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, ellenőrizzük rendben, 86-os, megnyitom erről a szavazást, most pedig lezárom. Elutasítottuk. 9-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 10-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 93-as, csak a jelölt szavakról, amelyet látnak a szavazólistán, csak erről a részről mellette, ellene, tartózkodás, kérem ellenőrizzük ezt is, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 107-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 95-ös mellette. Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 98-as, csak a, amennyiben sürgős szükség van rá, mellette, ellene. Tartózkodás, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 11-es kompromisszum mellette, ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. 106-os mellette, el, mellette, ellene, tartózkodás, ellenőriznünk kell. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 108 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 12-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 13-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 114-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 14-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 120-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 121 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 15-ös kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 16-os kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 134 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrizzük? Rendben, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 135-ös mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 136 mellette. Ellene. Tartózkodás. Ellenőriznünk kell, igen. Megnyitom a szavazást. 136. Megnyitom. A szavazást most lezárom. Elfogadtuk. 139-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Ellenőriznünk kell, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 17-es kompromisszum mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Rendben, ellenőrizzük a 17-es kompromisszumot, megnyitom a szavazást, most pedig lezárom. Elfogadtuk. Deve 15 mellette. De Deve 15 mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Deve 17 második része. Ez okafogyottá válik. Deve 18 mellette. Elnézést, mondja az elnök. A Deve 17 következik. Csak az, az idézőjelbe helyezett rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Megnyitom a szavazást. Most pedig lezárom. elfogadtuk. Devet 18 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ellenőrizzük rendben, megnyitom a szavazást. Most pedig lezárom. Elutasítottuk. Deve 23 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőriznünk kell, megnyitom a szavazást. Most pedig lezárom. Elutasítottuk. Deve 24 mellette. Ellene. Tartózkodás. Ellenőriznünk kell. Megnyitom a szavazást. Most pedig lezárom. Elfogadtuk. Deve 25 mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk, ellenőrizzük. Deve 25, megnyitom a szavazást. Most pedig lezárom. Elfogadtuk. Most pedig Deve 5, csak a whereas more than rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, de behat mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, most pedig lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Most pedig következik a módosított jelentés tervezetről a szavazás, név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Egy valaki nem szavazott, megteheti. Most egyel többen szavaztak. A GUE-től egyel többen szavaztak. És most lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Köszönöm szépen a, az előadónak a munkáját, eh, kitűnő volt a munka, kitűnő volt az együttműködés is. Uh, so, uh, yeah. Thank you. Köszönöm szépen a társbizottság tagjainak is, illetve a Nőjogi Bizottság tagjainak a szavazást, mi pedig folytatjuk néhány perc múlva az ülésünket. Yeah. Thank you very